Voilà, bonjour à tous, la séance. Jó napot kívánok mindenkinek, folytatjuk a munkát. A tegnapi jegyzőkönyv rendelkezésre áll, van-e megjegyzés? Nincs. Akkor elfogadtuk.